lehetőleg a, az én tudatlanságomat majd valahogy pótolják az ő bölcsességükkel, hogyha keresetlen kérdéseket intéznének hozzám. The uh, Council and in Parliament, Ben Knappe. Knappe is itt van közöttünk, akit korábbról ismerünk. Tavaly, máj, illetve májusban a tőkemelésről beszéltünk, az EBB tőkemelésről, illetve az európai növekedés és foglalkozatás ciklikusságaival szembeni fellépésről beszéltünk. Beszámoltuk ma arról, hogy négy-öt hónappal később az EBB elmondhatja nyugodtan, hogy 2013-ban eh, tudjuk szállítani a kívánt eh, eredményeket, még három hónap hátra van, talán egy kicsit túlságosan bátor kijelentésnek tűnik ez. Ugyanakkor a bank tevékenysége 40%-kal bővült egy év alatt, és ez idáig a 8%-os személy, személyzeti növekedés csak apránként valósul meg, tehát gyakorlatilag az intézmény alig bővült, és mégis ekkora növekedést tudtunk elérni. Köszönöm, köszönjük még egyszer, hogy segítették, támogatták a tőkeemelést, az önök támogatása nélkül ez nem valósulhatott volna meg. És cserében viszont mi szállítjuk a kívánt eredményeket, ennyit mondhatok. Arról fogunk ma beszélni, hogy a globális környezet egyre komolyabb kihívásokkal szembesít bennünket, a több éves pénzügyi terv 2014 eh, és 20 között tárgyalások alapját képezi. Kérdés az, hogy ezekkel a kihívásokkal az Európai Beruházási Bank hogyan tud szembe nézni. A külső fellépésünk eh, szerintem túlságosan gyakran, e fele túlságosan gyakran elsiklik a közvélemény figyelme. Talán azért, mert eh, a saját házunk táján éppen elég tennivalónk van, gazdasági növekedés, foglalkoztatás, innováció terén van éppen elég tennivalónk, ugyanakkor úgy érzem, hogy határon túlra is kell tekintenünk, lássuk, hogy az Európai Unió hogy áll a világban. Egy olyan világban, amely dinamikusan változik, dinamikusan nő, és ahol a versenyképességünk terén igen komoly a tennivalónk, a piaci helyzetünket hogyan őrizhetjük meg, technológiai versenyképességi előnyünket hogyan ne veszítsük el, hogyan nyerjük vissza, vagy hogyan őrizzük meg. Ezek a fő kérdések az Európai Unió számára, ezért olyan fontos, hogy Ezért fontos, hogy az Európai Beruházási Bank hozzájáruljon ahhoz, hogy a pénzügyi gazdasági ágazatok hosszú távú hosszú távon is ennek a stabilitását. Mi vagyunk az egyetlen olyan bank, amely olyan többoldalú pénzügyi intézmény, amelyben az Európán kívülieknek nincs beleszólása a döntéshozatalba. Európai normák szerint járunk el, például a közbeszerzés, környezetvédelem, illetve a szabályokat nem betartókkal szembeni fellépés illeti. A bizottság javaslat alapján a parlament és a tanács határozta meg a mandátumunkat. Az Európai Parlament számára nagyon fontos, ezt jól mutatja az, hogy hára, közel 300 módosító indítvány érkezett ez a jelentéshez. Az Európai Unió költségvetési garanciát kell, hogy nyújtson a szomszédságpolitikában, az előcsatlakozási stratégiában, Ázsiában, Latin Amerikában és Dél-Afrikában eh, lévő partnerországokban eszközölt befektetéseinkre vonatkozóan. Ez meghatározza ez a mandátum, hogy mi a legtöbb, amit befektethetünk, illetve hogyan, s miként eh, maximalizálva az Európai Unió jelenlétét. 2012-ben, azaz tavaly 7 milliárd euró összegben fektetett be ezeken a területeken. Ez nem kis összeg, amely az Európai Unió külpolitikáját vagy külső felépését alátámasztjuk, támogatjuk. 7 milliárdról beszélünk. Ez az igazgató tanács döntés alapján született meg. Ez 10%-át adja az EBB összkihelyezésének csak 10%-ot mondhatnák egyesek, ugyanakkor a többi nemzetközi vagy multilaterális pénzügyi intézményhez hasonlítva ez jelentős arány, nem szabad ezt alábecsülni. 2011-es védei felülvizsgálat értelmében, ahogy azt az Európai Parlament is kérte, a szomszédos országokban, illetve az éghajlat politika terén növeltük a fellépésünket a Szakpolitikai Koherencia Bizottság által felvázolt iránymutatások szerint helyeztünk ki pénzeket, döntöttünk a finanszírozásról, elmélyítettük az együttműködést más nemzetközi pénzügyi intézményekkel, Koszovóban, Azerbajdzsánban és és a Kirgiz köztársaságban is komoly új tevékenységekről számolhatok be. Egy új eredményorientált értékelési keretben jobban meg tudjuk határozni a pénzügyi műveleteink hatását, illetve tudjuk, fel tudjuk használni a nemzetközi pénzügyi intézmények tapasztalatát is. Természetesen a rendszer további javítására vonatkozó javaslatokat szívesen látjuk. Ugyanakkor alapvetően egy beruházási bank maradunk, üzleti modellünk ezért változatlan. Egy multilaterális fejlesztési bankként működünk, ami meghatározza, hogy milyen projekteket támogathatunk, milyen célokat, célok elérését segíthetjük pénzügyi eszközeinkkel. Ugyanakkor az közpénzek és a magánpénzek kombinációjával a, le, kombinációjával a lehető legnagyobb hatást tudjuk elérni. Az elkövetkezendő pénzügyi időszakban, pénzügyi keretben ehm, a megszorítások miatt ehm, még ehm, körültekintőbben kell bánnunk a pénzekkel, kevesebb pénzből többet kell elérnünk. Az uniós költségvetési garancia lehetővé teszi, hogy az EBB finanszírozása segítségével a tőkepiacokról akár 25-30 szorosát teremtsük elő annak a pénznek, mint ami az uniós költségvetésből származik. A tőkepiacok említése nem véletlen, hiszen így tudjuk megsokszorozni a hatásunkat, a tőkeáttétellel, hiszen hogyha bíznak az Európai Beruházási Bankban, akár 80 milliárd eurónyi pénzt is elő tudunk teremteni a nemzetközi tőkepiacról. Ez óriási tőkeáttétel, ehhez azonban a bank fizetőképességében vetett hiten eh, múlik, nem lehetünk tehát szerencsejátékosok. Egy roppant fontos eszköz vagyunk, amely az Európai Unió költségvetésére igazából közvetlen költséget, pénzügyi terhet korábban soha nem rót. Az EBB kölcsön folyósítási politikája ennek felel meg. A mandátumunk meghatározott, a célja az, hogy az Európai Unió külső fellépését támogassuk 2007 és 13 között 29 és fél milliárd euróra kaptunk felhatalmazást, plusz 3 milliárdot kapunk a következőben, a félidős felülvizsgálattól teszik ezt függően függővé. A 30 milliárdos tőkekihelyezési plafon ezt lehetővé teszi. Ez az 5 milliárdos növekmény a négyes költségvetési fejezetben csak egy 200 milliós átcsoportosítást tenne szükségesé a tőkegarancia eh, vállalás terén. Most nem megyek a részletekbe, de bizonyos rugalmasságra szükség van ezen a téren. A szomszédságpolitikai és előcsatlakozási program területében segíthetünk az országoknak, az érintett országoknak eh, abban, hogy az unió külső prioritásainak megfelelő programokat végrehajtsák. Más szóval, ha 200 milliót a garancia alapra nem különítenek el, akkor az Európai Unió 5 milliárddal kevesebb pénzt tud ilyen célokra költeni. A keleti szomszédaink területén nagyon fontos lehet, hogy az Európai Unió ilyen mm, célú kötelezettségeket vállaljon. Talán itt lenne a legnagyobb hatása a mandátumunknak. Éppen ezért hangsúlyoznám, hogy a garancia alap ilyen növelése növelésével változatlan maradna a négyes fejezet mérleg főösszege. Kálfin úr és a többi árnyékeladó nem kevés energiát fordított arra, hogy a 26 milliárd plusz 4 milliárd eh, plafont eh, elérjék. Ez szerintem nagyon fontos lenne, hogy a jelenlegi finanszírozási eh, mértéket elérjük. Ezért kérem, hogy támogassák azt, hogy az EBB külső mandátumában megfelelő források állnak rendelkezésre, ez biztosíthatja azt, hogy mindent megtehetünk annak érdekében, hogy meggyőzzük, meggyőzően lépjünk fel, és meggyőzzük a tanácsot arról, hogy az Európai Parlament javaslata célra vezető. Mint hogy tudják, az, eh, a kihelyezési mandátum az MFF-ben történő mandátumra vonatkozó felhatalmazásra vonatkozó idő rendkívül szoros. 2014. júniusáig ez életbe kell lépjen legkésőbb, hogyha a külső műveletek megszakítását el akarjuk kerülni. Ezhez egy világos jogi és költségvetési kereteket biztosít, enélkül nem tudunk tovább működni. Hadd hangsúlyozom ismét, hogy felhatalmazásunk egyetlen célja, hogy az EU külső politikáját és az egyéb intézményekkel való kapcsolatát segítsük, beleért az Európai Parlamentet is, amelyet mindig szövetségesnek tekintettünk. A felhatalmazás egyrészt erőszakpolitikai keretet kínál ahhoz, hogy a politika koherenciáját és harmóniáit fenntartsuk, és az Európai Uniós költségvetési eszközök emeltjű hatását kiaknázzuk, fenntartható beruházásokkal élve, hogy prudens üzleti modell mentén az Európai Unió támogatásait így ö, biztosítva. Köszönöm, hogy meghallgattam. Merci, Monsieur le Président, pour cette présentation. Köszönjük, elnök úr, ezt a napnál világosabb prezentációt az előadó úrnak, Káfin úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Just one... Kedves kollégák, néhány érvet szeretnék felsorakoztatni amellett, amelyet, am, amit Hoyer úr az kifejtett. A következő pénzügyi kerettel munká, azon munkálkodunk most is a 2014-es költségvetéssel, és jól tudjuk, hogy az európai költségvetés minden erőfeszítésünk ellenére csökkenni fog. Gyakorlatilag minden címsoron. Az egyik lehetőség arra, hogy ellensúlyozzuk ezeket a csökkentéseket, különösen a külső műveletek körében, az azt jelentheti, hogy az Európai Beruházási Bankot a legalábbis mostani kihelyezések szintjén tartjuk fent. Ha csökkentjük az európai alapok és támogatások mértékét, illetve az EKB az BB e hitelező te, te, tevékenységét, akkor a negatív hatások megtöbbszöröződnek. Azokon területeken, ahol már hosszú évek óta dolgozunk. Hoyer elnök úr kifejtette, hogy az alapok végrehajtásának hatékonysága rendkívül magas. A multiplikátor hatás 13-szoros, tehát a garancia alapban pontosan 30-szoros, minden euró 30-szoros megtérüléssel számítható ilyen mértékű, az európai alapok ilyen mértékű hatékonyság rátája máshol nem tapasztalható. A bizottsággal konzultálunk arról, hogy a, a garancia alaphoz való költségvetési hozzájárulást egyrészt jóslások és egy képlet alapján kerül kiszámításra, ám a várakozások szerint minden milliárdos hitelkérdési kapacitás növeléshez 55 milliót kell a költségvetésből előrányozni. A 2015-ig terjedő időszakban ennek nem lesz költségvetési hatása, mert az ezévi hozzájárulások már a történeti számadatok alapján kerültek kiszámításra. Ez azt jelenti, az az összeg, amire szükség van ahhoz, hogy fenntartsuk a bank finanszírozási kapacitását, nem olyan nagy. Arra is emlékeztetném önöket, hogy meg kell nézzük még a, a, a lehetőségeket az időközi áttekintésre. Egy két milliárdos tétel szántunk a klímaváltozás elleni harcra. Vannak bizonyos átcsoportosítási reflow lehetőségek egyes banki bevételek, ahelyett, hogy a tagállamokhoz visszatérítenék ezeket, ezekre a tevékenységre vannak fordíthatóak. A bank is meg kell vizsgálja, hogy ezeket a finanszírozási forrásokat, ezekből az eszközből forrásokat miképpen lehetne legjobban felhasználni, erősítve ezzel a költségvetési erőfeszteseket. Nagyon röviden szólnék még arról, hogy van egy javaslat, mi szerint a rugalmasságot lehetne növelni. Jól láttuk, hogy a nagyon illékony politikai helyzetben az Európai Unió szomszédság politikáját tekintve, de a közelkedet tekintve is rendkívül fontos, hogy legyen lehetőség arra, hogy rugalmasan átcsoportosíthatók legyenek az eszközök, jobban felhasználhatók legyenek a források. Ezt is meg kell vitassuk. Aztán már az időközi áttekintésben is bevezettünk olyan, egy sor olyan intézkedést, amely a bölcsek tanácsának jelentéséből származik, a Kamdeszű csapat munkájából, és egy széleskörű konzultációból, amelyet egy sor stakeholder tartottunk. Úgy hiszem, a bank jelenlegi felhatalmazása az átláthatóság tekintetében és a működés tekintetében előbb-utóbb meghozza majd gyümölcseit, meg kell hozza gyümölcseit. Amit eddig elértünk tehát, azt fenn kell tartani, és várjuk tehát a, a további eredményeket. Végül talán elgondolkozhatnánk afelől, miképpen lehet megjósolni a ö, időközi jelentés eredményeit, hogy 2016-ra befejezhető legyen az a tevékenység, és nagyon kérem Hoyer elnök urat, hogy remélem, hogy a tanácsvaló párbeszéd ez év vége előtt lezárul, és így módon nem lesz feszültség vagy fennakadás tapasztalható a bank működésében. Az utolsó plenáris ülésekre nem kéne hagyni ezt a témát, mert hogy akkor kockáztatnánk a bank működését, hanem egy, egy szűk napirend szerint jó menetrendben kell megtalálni a tanácssal a megállapodás lehetőségét. Szerintem erre jó esély van. Köszönöm. Merci Ivailo. Monsieur Plenkovics. Köszönjük Ivano. Plenkovics úr következik. Thank you very much. Uh, Köszönöm, Lemesz úr, elnök úr. Először is szeretném köszönteni az Európai Beruházási Bank elnökét, Hoyer urat, akivel korábban már találkoztam, amikor a német kormányzat tagja volt, én pedig horvát kormányzatban dolgoztam. Horvátország is nagymértékben részesült a közelmúltban az Európai Beruházási Bank külső fellépéseitől, például amikor a KKV-k finanszírozását finanszírozására gondolok, vagy vasúti projektek kivitelezésénél, különböző agrárprojektek végrehajtásánál, tehát teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy milyen hitelezési kapacitással rendelkezik az Európai Beruházási Bank. Ezért nagyra értékelem azt, az áttekintést, amelyet az EIB munkájáról adott. A fő észrevételem az volna, hogy az Európai Beruházási Bank unión kívüli tevékenységének egészet teljesen következetes kell, hogy legyen a bizottság erőfeszítéseivel, illetve a külügyi szolgálat munkájával, és azt kellene jeleznünk, hogy az EU következetesen használja fel az összes rendelkezésére álló eszközt. Ez nagyon fontos az összes földrajzi térség számára, amely ugye a beruházási bank külső mandátumának hatájába tartozik, belértve azon országokat, amelyek legközelebb állnak az EU-hoz, ugye az előcsatlakozási eszköz vonatkozik ezekre, és gondolok a keleti partnereinkre, valamint a földközi tengeri térségében a partnereinkre, és persze a globális kontextusra is. Nagyra értékelem azt, amit barátom Ivajló Káfin mondott, hangsúlyozva, hogy van most még egy nyitott kérdés, hiszen a, ezt a jogalkotási anyagot el kell fogadni. És itt ugye a garancia összege forog kockán, a legutóbbi pénzügyi kerethez képest, valamint ugye 29,5 milliárd, illetve a jelenlegi összeg. Elég kreatívak kell, hogy legyünk annak érdekében, hogy biztosítsuk azt, hogy a hitelezés a jövőbeli műveletek számára hasonló keretben mozog majd, és amit Hoyer úr is említett, a rugalmasságot is szem előtt kell tartanunk, de tekintettel a több éves pénzügyi keret korlátozásaira, illetve az általános megállapodásra a soron következő hónapokban, a tárgyalások során arra kellene összpontosítanunk, hogy találjunk egy olyan kompromisszumot, amely egyrészt az MFF általános keretében mozog, és összhangban van a szakpolitikákkal is. Például ami a kkv finanszírozását, az éghajlatváltozást illeti, valamint a közvetlen külföldi befektetések támogatását. Mindannyiunk számára fontos, hogy megismerjük az elnök úr elemzését, hogy hogyan értékeli a Szíriában finanszírozott projekteket. Ez itt ugye egy függő kérdés, Kérdés, hogy milyen, milyenek a kilátások, hiszen itt egy olyan helyzetről van szó, amikor az EU költségvetési forrásait használják fel, ugye a garanciából. Köszönöm. Merci, mon cher collègue, monsieur Stolojan. Köszönjük, kedves kollega Stolojan úr következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy eljött, elnök úr, körünkbe. Két kérdésem van mindössze. Az, e, az, e, az első, mi a helyzet az, az atomiparral, az atomerőművekkel, az egész ágazattal? Vannak -e most ebben az ágazatban projektek? Ön szerint az atomenergia, az atomipar vajon jogosult lehetne, kéne, hogy legyen az EBB hitelekre? Mert vannak olyan javaslatok, amelyek kizárnák az atomágazatot ebből a körből a jövőben. Én ezt nem támogatom, ezt az álláspontot, ám jól lenne tudni, ön hogyan látja e kérdést. A másik dolog, hogy mi lesz Örményországgal, amely a hármas mellékletében szerepel az Európai Bizottság javaslatának, a jogosult országok felsorolásában. Most a kettes mellékletben van Örményország a lehetőség szerinti vagy potenciális jelöltek között. Mi lesz vele később? Köszönöm, kedves kollega Kéni asszony következik. Grazie, Sir President. Eh, Anditlet punti. Köszönöm. Elnök úr, három rövid hozzáfűzni valom lenne. Máltaiként, európaiként, földközi tengervidékéről származóként nyilván sajátos szemszögből nézem az Európai Bizottság javaslatát, Különös tekintettel az egyes mellékletre. Ez igen komoly meglepetést okozott számomra. Ne felejtsük el, hogy a földközi tenger térsége e, mind megy most keresztül, főként az arab tavaszt követően. Az földközi tenger térségében az arab tavasz teljesen megváltoztatta a, a dolgok állását. Máltának ebben komoly szerepe volt. A máltaiak szemtanúi voltak mindezeknek a történéseknek, és mindig készen álltunk, segítők készek voltunk, főként Libiával szemben. Az Európai Unió is megérzi a Szíriában történteket. Az Európai Unió kapuján két millió szíriai menekült kopogtat, most van csak igazán szükség szolidaritásra. Kérdezem tehát ezért. Miért próbálunk megfeledkezni a délről és a dél problémáiról. Mintha süket fülekre találna a délről érkező segély szó, segélykiáltás. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. ...2009-ben 8,7 milliárd összegről beszéltünk, a, a kétharmad, egyharmad dél-kelet megosztástven kell tartanunk. Az MFF kapcsán a már elfogadottakhoz kell tartanunk magunkat. Ugyanez igaz a plafonokra is. A regionális maximális értékek 20%-on állnak, a regionális plafonértékek pedig 10%-on, pedig, ez pedig azt jelenti, hogy a felidős, felül, felidős értékelés vagy felülvizsgálat így igazából veszélyes lehet 10% a helyes arány. Most folytattunk először előre érdemi eszmecserét. Arra kérek mindenkit, hogy a dél-mediterráneumra vonatkozó javaslataink tekintetében legyünk bölcsek, körültekintek. Köszönöm, kedves kollega. Két kérdést fűznék hozzá én magam is, amelyek a mai eszmecsere lényegéhez vagy központi kérdéséhez nem szorosan kapcsolódnak, ugyanakkor a parlament és a Költségvetési Bizottság számára mégis roppant fontosak. A ide az ezévi tőkemelést az elnök úr is említette. Köszönjük, hogy megemlítette, hogy a tőkemelés milyen hatása járt ön szerint. A korábban ön által elmondott tervek megvalósultak? Ami a több éves pénzügyi keretet, az MFF-et illeti, tartottuk az úgynevezett kötvények gondolatát, tervét. Az Európai Beruházási Bank ehhez jelentősen hozzájárult ennek a kidolgozásához. Mikor indulhatnak be ezek a projektkötvények? Ezeket mikor lehet ön szerint kibocsátani, amelyek egyébként a bizonyos fajta beruházásokban nagyon fontos szerepet játszhatnak. Ezek lennének a kérdések, parancsoljon elnök úr. Köszönöm, elnök úr szeretném lehetnék, lehetőség szint reflektálni, amennyire tudok ezekre a kérdésekre, és aztán a bizottság részéről is kérem, hogy különösen a konkrét számadatok tekintetében segítsenek majd ki. Először is hadd köszönjem meg még egyszer Kálfin úrnak ezt a jelentős támogatást, amelyben ön és kollégái bennünket részeltettek. Azt hiszem, szükség lesz bizonyos költségvetési kreativitásra is majd, amikor a 7 éves időszakkal dolgozunk, és időközben is változnak dolgok, például a tagállamok hozzáállása bizonyos eszközökkel kapcsolatban bizony aggasztó lehet. Egyes nagyon kemény álláspontok érvényesülnek a reflow visszatérítések ügyében, de a, a amikor a, a nyomás fokozódik, lehet, hogy lágyulnak ezek a álláspontok. Ebben is számítok az önök támogatására, mint az EU bankja, bankjának elnöke, és köszönöm az eddigi erőfeszítéseket, és szerintem jó irányba mutatnak. Jól tudjuk, hogy azok számára, akik a felelősség súlyát viselik, a gazdasági növekedés, foglalkoztatás, bővítés, álláshelyteremtés tekintetében az Európai Unió tagállamaiban. Ezek számára a legnagyobb prioritás nem a, a külső hitelkihelyezési felhatalmazás. Ám az Európai Unió imázsa kívülről nézvést ezek révén élnék meg. Annak révén, hogy mit ér el, mit teljesít. A fejlesztési célok körében az EU, és az EU külpolitikájának tekintetében is láthatóak nagyon a pénzügyi erőfeszítések. Persze ezeket konzisztens módon kell hozzáigazítani az EU politikák összességéhez, és azt is elmondhatom, hogy meglehetősen nyugodt vagyok. A felett, hogy az elmúlt két évben jelentős erőfeszítéseket tettünk. A külügyi szolgálat révén is, a tanács révén, meg a bizottság révén illetve a bizottság megfelelő szolgálatai révén, hogy a külső tevékenységeinket hozzáigazítsuk a bizottság és a külügyi szolgálat tevékenységéhez. Tehát ezeket harmonizáljuk. Tehát nagyon fontos országok esetében, mint Szíria, ez jól látható. A régi jó időkben a bank nagyon aktívan működött Szíriában, és nagyban segítette. Nagyon fontos infrastruktúrális projektek létrejöttét, és aztán ezek a beruházások nem folytatódhattak, és nagyon sok EU pénz ott ragadt, beragadt, úgyhogy szinte hűséges erőfeszítést kívánt meg a, tanács, a bizottság részéről és részünkről, hogy egy problémát valamiképpen orvosoljuk, ha nem is százszerzalékban megoldjuk, de legalább részben azokat a forrásokat, amelyek a Katari Központi Bankban voltak, és amelyek nincsenek a befolyási körünkben, mégis felszabadítjuk, és mutatja ez a közös erőfeszítés, mennyire jól működik az együttműködés az intézmények között. Ugyanez mondható el Közép-Ázsiáról is. Stolozsán úr Örményország ügyét vetette fel, ott már mi aktívak vagyunk, és szeretnénk tovább működni Örményországban, és a régió más országaira is elmondható ez. Azonban a kritériumrendszerünket mindenhol alkalmazni kell, és meg kell vizsgáljuk, hogy a feltételeknek megfelelnek-e. Például a, a compliance kérdésekben. Ám teljes mértékben tudatában vagyunk saját felelősségünknek a keleti szomszédság politika végrehajtása tekintetében. És ez igaz ugyanilyen mértékben igaz, és ugyanilyen ilyen határozottsággal kell érvényesüljön a földközi tenger térségében, a szomszédságpolitikában. Itt, itt is meg kell oldani már most problémákat. Úgyhogy a bank tevékenysége a földközi tenger térségében ö, ugyanolyan fontos, mint bármi egyéb. A washingtoni partneri konferencián és a Világbank is az IMF konferenciáján. Én voltam az egyetlen képviselője eszer a szervezetek körében, az én szervezetem, amely végrehajtotta azt, amit ígért. Mert hát az elnök azt mondta, hogy hát az ígérgetésben világbajnokok vagyunk, de a végrehajtásban bizony hiányosságok vannak, ám ez nem volt igaz ránk. Az EU bankja mindent megtett, amit megígért. Ami azt nagyon kényes kérdés illeti, hogy vajon a kelet és dél közötti egyensúly megfelelő vagy sem. No, erről egy mukkot nem mondanék, ez nem az én dolgom. Ezt a politikai vezetőink kell, hogy eldöntsék. Mi jól tudjuk, mi a mi felelősségünk. A földkéten is, meg Kelet-Európában is, és a lehető legszorosabban koordinálunk a külügyi szolgálattal minden lépésünkben, meg Füle biztossal, aki a legfőbb felelőse a politika végrehajtásának. Az atomenergia kérdésében Stolozsán úr tette fel a kérdést. Jelenleg nem látok projektet, és az EBB igazgató tanácsa, azaz a tagállamok pénzügyminiszterei kell, hogy döntsenek. Ebben nem én alakítom a bankpolitikáját, hanem ők. Ami az energiapolitika tekintetben megtörtént, az nem más, mint egy, egy olyan review áttekintés, ahol a, a civil szeretekkel, érintett vállalatokkal, ágazati szereplőkkel megvizsgáltuk a helyzetet, és az energia hitelezés kérdését. Ez egy technológia semleges, ám nagyon nagyra törő sztenderdeket követő politika. Ismerik ennek a miben létét, hiszen ez egy nyilvános politika. Az atomenergia kérdését önökkel meg a bizottsággal kell megvitassuk. Nem csak azt, hogy mi legyen az atomenergia jövője Európában, mert ez egy politikai döntéstárgya lesz, hanem fennáll az a kérdés is, ki mit tehet. A régi atomerőművek leszerelésében és bezárásában. Tehát nem csak arra van szó, hogy esetleg új atomerőműveket építését finanszíroznánk, hanem bizony hatalmas probléma és óriási pénzösszegeket felemésztő kérdés lesz az a következő évtizedekben, hogy mit csináljunk a régi bezárásra ítélt atomerőművekkel, amelyek ott állnak, és jelentős veszélyt hordoznak az európai a nézvést. Úgyhogy itt több lesz a teendő talán a régi erőművek leszerelésében, mint az újak építésében, amelyek eleve is tagállami hatáskörbe eső dolgok. Ami a tőke emelést illeti, az elnök vetette föl ezt a kérdést. Annyi elmondható szerintem, hogy az értékelési módszertan alapján, amelyet újra és újra javítunk és frissítünk, elmondható, hogy a 40%-os hitelezés, kihelyezés, növelés Euró nagyon jelentős volt, és most egy 8-9 napos időszak után kell egy végső döntést hoznunk, ám szerintem a végrehajtás folyik, és rendben van. Végső soron előállhat egy olyan projekt, amely még december 21-ig vagy 23-ig nem lesz lezárható, már a bankban december 23-a a legsűrűbb nap egyébként, de lehet, hogy átsúszik valami januárra. Meg kell nézzük majd az, az évvégi mérleg és a, a 2014 év elejé üzletmenet mikéntjét, de szerintem az operatív tervezésben hozzuk, amit, amit megterveztünk, különösen, hogyha tagállamok lehetővé teszik ezt a tőkeemelésre vonatkozó döntésekkel. A projektkötvények ügyében nagyon érdekes kérdést kaptam, röviden reflektálnék rá, ha már a projektbot kezdeményezés, a projekt kezdeményezés egy hatalmas erőfeszítés és, és elszántságot igényel, mert úgy gondoljuk, ez egy ugyan egy új eszköz, az eszközrend, a bank eszközrendszerében is egy új elem, az illető projekt ugyanakkor versenyképes kell legyen más eszközökkel, más finanszírozási eszközökkel. Úgyhogy a versenyben van a, ez a elem, és meglátjuk ezt, hogyan végződik a tagállamok. És nagyon részletes vizsgálatokat folytatnak, és nagyon nagy erőfeszítés lesznek a projektkötvények lábraállításában. Végre aláírása került az első nagy szerződés, ez a spanyolországi projekt volt, hatalmas piaci sikerrel zárult, és most zárult le az energia energetikai projekt, Nagy-Britannia körül a, a, a partmenti erőművek projektje, ami ugye valamivel kisebb, mint a Castor volt, de szintén piaci sikerként könyvelhető el. A következő nagy lépés a, a projekt kötvény a pilot szakaszból a tényleges végrehajtás szakaszba való átlépése a kritériumok alapján változtatva tehát a Cluster projekt és a Tehát a döntések, a döntés hozatalra javas jogosult testületek a régi kritériumok alapján döntenek. Ez technológiai és pénzügyi szempontból is jól kell értékeljék a korábbi projekteket is, mint a spanyolországi gáztározó projektet, és a következőket is, hogy olyan látható sikereket hozzon, amely valóban megalapozza majd a projekt kötvények jövőjét. Ez azonban új kritériumokat kell meghatározni majd. Azért vetem csak fel ezt a kérdést, mert nagy örömmel és elégedettséggel vettem az Európai Bizottság elnökének kijelentését néhány héttel ezelőtt az Európai Parlamentben, ahol is hangsúlyozta a projekt kötvény kezdeményezés fontosságát, és a partnereink bizony a figyelemmel kísérik ezeket, és a Kálonnál a út is ejteni, miközben ez egy sikeresnek bizonyuló projekt lehet. Szíriával kapcsolatban kolléganőm fog önnek tájékoztatást adni. Köszönöm. A, miután megszületett az a döntés, hogy Szíria nem kap több támogatást. 110 millió euróról van szó, de csak 81,2-t hívtunk le. És megjegyezném, hogy ez a harmadik alkalom, hogy egyáltalán lehívtuk, ezt, lehívtunk összegeket ebből a garancia alapból, korábban Jugoszláviával működött ez, viszont bízom abban, hogy ugyanúgy tudunk eljárni, mint korábban, csak éppen nem tudom, hogy mennyi időt fog ez igénybe venni. Kiváló, más nem kér szót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, asszonyom. Roppant érdekes volt mindez. Lessük a menetrendet. Trialógusok következnek október 16, november 9, 26, november, december 4, december 18 és 24-e? Hát majd ezt meglátjuk. Minden esetre eh, ez volt az első eszmecsere, ezt követően a módosító indítványok benyújtásának határideje október 1 12-e és október 17-én fogunk szavazni itt a Költségvetési Szakbizottságban. Két percre felfüggesztem az ülést, és aztán a szavazással rögtön folytatjuk. La séance est reprise. Folytatjuk az ülést, kedves kollégák! Hölgyeim és uraim! Az alelnököt is kérem ide az elnöki pulpitusra. Kezdjük a Alexander Alvaro jegyezte jelentéssel. 13-as napi rendi pont. Mindenkinek megvan a szavazókártya, kivéve Annien Szent, ahogy ezt már megszoktuk. Alexander, szeretnél röviden felvezetni a jelentésedet? Parancsolj! Merci beaucoup. Sorry, just... Talán csak fél perc erejéig most, majd a szavazás után kérnék szintén fél percet, ha szabad, mert szeretnék most köszönetet mondani kollégámnak, Jan Muldernek, azért, mert magára vállalta a munkát, a, míg én nem szándékosan, de távol voltam az utóbbi időben, és a kollégáknak is szeretnék köszönetet mondani, akik konstruktívan hozzájárultak az eredményhez, a titkárságnak, az irodámnak is, és mivel a fél percem lejárt, akkor a másik fél percet majd a szavazás után venni igénybe. Köszönöm. Très bien. Csodás, Alexander. Rendben, akkor tehát mindenki előtt ott van a szavazólista, 28-as módosító, ellenzi az előadó ki van mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 29-essel folytatjuk, ellenzi az előadó, támogatja az előadó mellette. Ellene 1, 2, 3, 4, sok. Tartózkodik-e valaki? Elfogadtuk. Folytassuk 31-es értelmét veszti, 32-es szintúgy. Folytatjuk a 33-assal. Mellette. Ellene. 1, 2, 3, 4-en. Tartózkodik-e valaki? Elfogadtuk. 34-es Jan Mulder-től érkezett mellette. Ellene. Szerintem a többség ellenzi, de ellenőrizzük elektronikusan, tehát a 34-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Szavazom mindenki. nem működik? Valakinek? Ja, a GUE a hitelkártyával próbál szavazni, kérem, hát az nem fog menni. Vous en faites pas, l'autre jour j'ai essayé de payer l'hôtel avec ma carte de sécurité sociale. Je ne sais pas. Próbáltam már eh, TB kártyával fizetni a mm, hotelszámlát, az sem működött. Lezárom a szavazást. 10-22 arányban tartózkodás nélkül elbetettük. Folytassuk a 35-össel. Mellette ellene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, magamat is beszámolva 9, tartózkodik, elfogadtuk. 36-os mellette. Ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 37-es lögripasszony módosítója mellette. Ellene Tartózkodik-e valaki? Nem. Jó, rendben, elvetettük. Az előadó szobeli módosítója mindenkelőtt ott van a szavazólistában a szöveg. Ki van mellette? Ellene. Hárman ellenzik. Tartózkodik-e valaki? Elfogadtuk. 39-es, ezt visszavonta Holmájer asszony, 40-es következik mellette. Igen, bocsánat, elnézést. Igen, ez, erről nem kell szavaznunk. 43-asra Trauta módosítóra olvas, ugrunk tovább mellette. Ellene. Nem fogadtuk el. Monika egyes módosítója mellette ki van, Holmájár asszonyról van szó, tehát mellette. Ellene. Jó, ellenőrizzük elektronikusan. Donc euh, c'est l'amendement numéro 1 de Monica Holmeyer, la rapporteur est en compte. Votez, votez, votez, votez, votez. Il y en a trois qui dorment. Il y en a deux qui dorment. Tant pis, le vote est clos. Akinek nem sikerült lenni a szavazatát, az így járt, mert lezártam a szavazást, és megállapítom, hogy 17-15 arányban, tartózkodás nélkül, éppen hogy, de megszavaztuk. Gratulálunk Monikának. Következnek a preambulum bekezdések. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Akkor most tovább ugrunk. Egy, kettő, ez a tízes. A hatosra Holmeyer féle módosítóról ebbe mellette, ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Ez volt a hatos, következik a hetes. Lőgrip módosító mellette tartózkodik? Nem fogadtuk el, se nem Grip asszony. Nyolcas módosító következik, mellette, ellene. Ellenőrizzük elektronikusan a nyolcas módosító indítvány. Voté, voté, voté, voté. Il y a toujours deux qui dorment. Ketten úgy tűnik, hogy még mindig alszanak és nem szavaznak. Nem baj, lezártam a szavazást, és továbbra is 17-15 arányban, plusz annyien szent, tehát 18-15 arányban elfogadtuk. Következik a 9-es módosító. Ugyane nem. Ja, igen, bocsánat, ez értelmét veszti a 10-es szint úgy. És így érkeztünk a 11-es löglip módosítóhoz mellette, ki van 1, 2, 3, 4, 5-en, 6-an, 7-en, 8-an, ellene sokan tartózkodik, nem fogadtuk el. Holmeyer 12-es módosító mellette. Oh. 12. Non, Qui est... contre. Oui, mais c'est moi, ah. je me compte. Ah. Qui est contre Ellene ki van? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, il faut, je, je vérifie. És a kedvéért ellenőrizzük elektronikusan. Én 12-12-t számoltam, ami a 12-es módosítónyitványnál mennyire furcsa. Megnyitom tehát a 12-es módosítóról a szavazást. Voilà, le vote est ouvert. Il y en a un qui a disparu. Egy valaki meg eltűnt. Ketten pedig még mindig alszanak. Lezárom a szavazást. 15 pour, 16 plus 1, 17 con. 15-16 arányban nem fogadtuk el. Akkor 16-16 arányban nem fogadtuk el. A lényegen nem változtat. Ez volt a 12-es Mónika féle módosít módosító, mivel ezt nem fogadtuk el, ezért így a 13-asról is szavaznunk kell, Katrin Trautmann módosítója mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. Következik a 14-es. Mellette, ellene, Számoljuk újra. Méghozzá elektronikusan a 14-esről szavazunk. Pour les auteurs sont Edward McMillan Scott et un certain nombre d'autres. 33 ont voté. Mindenkinek sikerült látni a szavazatát? lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy 18-13 arányban egy tartózkodás mellett a 14-est elfogadtuk. Kettes kompromisszum következik mellette.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 18-13 arányban elfogadtuk. Így nem kell szavaznunk a 15-ről, 16-ról és a 17-esről sem. Így ugrunk a 18-asra tovább. Jörem Fárm és sokan mások nyújtották be mellette. Ellene 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ajjaj, ajjaj, akkor ellenőrizzük elektronikusan. Szerintem ugyanaz, mint az előbb, de hát lássuk a biztonság kedvéért elektronikusan. Köszönöm, A kettő közül az egyik felébredt. Az eddig a havók közül. Micsoda izgalmak. És 32-en szavaztunk, 19-13 arányban fogadtuk el a 18-as, 19-es Katrin Trautmann módosítója mellette ellene. Egy tartózkodás elfogadtuk. A 20-as. Mellette ellene. Ismét elnőrizzük elektronikusan. Voton, voton, voton, voton, voton. Il y a quatre personnes qui refusent de voter. Igen, egyszerűen nem hajlandóak szavazni. Hiába kérlelem őket. Szép szóval, és még mindig van egy alvónk, aki nem ébred fel. Tizenhét-tizennégy arányban elfogadtuk, ugyanaz a többség, mint az előbb. Nem meggyőző, de tovább 21-es módosító következik. Két részben szavazzunk. Első rész. Tehát először szavazzunk a szóbeli módosítóról. Először szavazzunk a szóbeli módosítóval kibővített szöveggel, és ha ezt nem fogadjuk el, akkor a szóbeli módosító nélküli szövegről szavazunk. Lássuk tehát, a szóbeli módosítóval módosított szövegről szavazunk, ki van mellette? Ugyanez a többség, mint az előbb ellene. Ugyanaz a szavazás, mint az előbb. Ezt ha csak nem ragaszkodnak az elektronikus ellenőrzéshez, akkor átugorhatjuk, akkor ezt nem fogadjuk el. Akkor így a szóbeli módosító nélkül szavazunk mellette. Ellene logikus módon ugyanaz a szarány, csak ellenkező előjellel elfogadtuk. 22-esre ugrunk tovább, mellette ellene ugyanaz a többség. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum következik. Mellette ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 23-as és a 38-asról így már nem kell szavaznunk. 24-es következik. Mellette ki van. ellene tartózkodik. Ugyanazok, mint eddig, elfogadtuk. 25-ös, nyilván ugyanez lesz a helyzet. 25-26-osról szavazhatunk együtt? Blogban? Mellette? Ellene? kicsit változott. Tehát a kettőt blogban ellenőrizzük elektronikusan. 25, 26, kettőről blogban elektronikusan szavazzunk. Voté, voté, voté, voté. Voté. Le vote est clos. Les mains s'annulent. 17 et 15. Hein? 17-15 arányban. Ugye, ugye, hogy milyen szoros volt, kedves kollégák? Nem volt azért ennyire egyértelmű a végeredmény. 27-essel folytatjuk. Monika Holmeyer két, ré... azt kérte, hogy két részben szavazzunk. Először Near the Co-Legislator szavak nélkül szavazunk. Ki van mellette, hogy ne szerepeljenek ezek a szavak a szövegben. Monika, úgy tűnik, hogy az előadónk mindent, mindent támogat, amit Monika akar. Monika, hát miért is kérted ezt, ezt a módosítást? Ja, hogy igen, te is hogy csodálatos. Mellette ellene senkit tartózkodik. Akkor near the co-legislator nélkül elfogadtuk a szöveget. Tehát ez nem fog szerepelni. akkor arról szózunk, hogy mégis szerepeljenek ezek a szavak. Mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan, hiszen nem ugyanazok emelték a közüket, mint az elő. Near the co-legislator. What does it mean? George, George is in favor. She has green light. He is in favor, yeah. George is in favor. George mellett. <laughs> ok, donc tout, tout, le monde a voté, tout le monde a voté, tout le monde s'est réveillé. Ah. Tout le monde... Mindenki fölébredt, mindenki szavazott, 16-16 arányban. Ez holt verseny, de ilyenkor ez a szabály, hogy nem fogadtuk el. Így tehát nem lesz benne a near the co-legislator, ahogy az duplán megerősítettük. Már csak a záró szavazás van hátra, amit természetesen elektronikusan ejtünk meg. Bien, bien. Bien, alors 28, 29, euh, votez, votez, votez, votez. C'est curieux. Allez, votez encore. Voilà, tout le monde a voté. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? 17-en mellette, 14-en ellene, adjuk csak össze. Ketten, kettőt hozzáadunk, 18-15 arányban elfogadtuk, gratulálunk az előadónak. Thank you very much. Since I announced in begin... Köszönöm. Jelentettem, hogy kérek majd 30 másodpercet a végén. Egy kérdésre élnék, elnök úr. Köszönöm a bizalmat. Még azokért is, akik esetleg kétségek mellett szavazták meg a pontokat. Azonban kérem, ha a főtitkártól lehetne kérni, hogy publikálja, adja nyilvánossá azt a tanulmányt, majd más, szeptember második keltezésű, és ahol egyes említett számadatok szerepelnek, és amely csak a Költségvetési Bizottságban került kiosztásra. Azt azért kérem, hogy tegyék nyilvánossá, mert talán a képviselők többi része is szeretne véleményt alkotni maga ezekről az adatokról. Tehát kérem, hogy továbbítsa ezt a kérést a főtitkár felé, hogy tegye publikussá ezt a tanulmányt. Köszönöm. Monsieur le rapporteur, je transmettrai... Euh, Köszönjük az előadónak. Szerintem semmilyen problémát nem fog okozni nekünk, hogyha igen, akkor a zeneszélyhez fordulok. Monika? Én csak egy kritikai mondatot szeretnék megengedni magadnak a néppárt. Egy más pontokban a jelentés ellen szavazott, ám arra kértem a jelentéstevőt, hogy az új számadatokat ebből a tanulmányból vezesse át, ám ez elutasításra került, mert nem tették nyilvánossá ezeket a számolatokat csak a Költségvetési Bizottság tagjai előtt. Tehát a, jó lenne, hogyha ö, friss számok mentén érvelnénk, és nem, már, nem csak korábban, korábban érvényes és korábban publikusá tett számok mentén. Tehát ez egy magyarázat volna a szavazás mellett. Szerintem nehéz dolog az, hogy olyan intézkedések mentén haladjunk, sajnálatos módon a tagállamok nem vették figyelembe a mi szavazásainkat, még akkor is, hogyha a szerződéseket módosítottuk volna ezzel. Tehát valamiképpen meg kell tárgyalni ez Nagyon nehéz az Európai Parlament végrehajtási hatásköréről beszélni, mert három székünk van nekünk, 17 tagállamoknak. Tehát ugye, ugye ez a 25. tanulmány lenne a három mandátummal szemben, három helyjel szemben. Tehát mindig ugyanaz a probléma merül fel. A probléma azonban a székhelyek kapcsolatban a tagállamoknál van, nem nálunk. Tehát akárhány tanulmányt is készítünk a székhelyek tárgyában, végsősorban mégsem mi döntünk erről, ha majd a tagállamok fognak. Köszönöm a szavazatmagyarázatot, azt hiszem, hogy erről nem kell tovább vitáznunk, vagy újra nyitni a vitát a minden releváns szem rendelkezésre áll majd, hogy a plenárisan ennek tudatában szavazhassanak a kollégák. Gratulálunk természetesen Alexandernek, és tovább lépünk Giovanni Lavia jelentésére átmeneti intézkedések a közvetlen kifizetések a vidékfejlesztés, mint a kapfinanszírozás, ellenőrzés és irányítása vonatkozásában hangzatos címet viselő jelentésről van szó. Mindenkinek megvan a szavazó listája? Kezdjük az nagy A kompromisszummal. Mellette? Ellene? tartózkodik, elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nagy B kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Így tovább ugorhatunk a 8 Mellette A 8-as, 8-asról se kell szavaznunk? Az is benne foglalhatik a B kompromisszumban. Nekem csak a 7-est írják itt. Jó, hát legyen. Rajtam nem múlik. Akkor viszont kettes módosító mellette. Ellene. a szocialisták és a GUE tartózkodik. Elfogadtuk. A többi George Lyon mind visszavonta a többi módosító indítványt, így már csak a zárószavazás marad elektronikusan. Tout le monde a voté, c'est Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, látom. 31 plusz Anna az 32, senki sem szavazott ellene, senki sem tartózkodott. Gratulálunk, egyhangúan elfogadtuk. Giovanni-nak gratulálunk. Több szavazni valunk, nem maradt. Vagy igen? Van még egy kifizetési előirányzatunk? Johnny. a bizottság költségvetésére vonatkozom, van még valami? Ja nem, ez a többi intézményre vonatkozik. Dirk von nevében ki szól az Edit? Uh, I'm representing, uh, I'm... Én képviselem helyettesítem dereket. Ez a, itt 150 ezer euró átcsoportosításáról van szó, és arra kérünk mindenkit, hogy igen szavazzon. Très bien. Qui est pour le virement? Ki van mellette? Köszönöm. Ellene. Tartózkodik. Rendben, elfogadtuk. Csodás. Így tehát visszaúrhatunk az érdemi napirendünkhez. Jutta Haug kapja meg a szót. 11 és 12-es napirendi pontot föl tudod együtt vezetni? Jutta. Köszönöm szépen. Itt természetesen megint az ügynökségekről van szó, az Európai Unió vasúti ügynökségéről van szó. Egy véleményt kell ezzel kapcsolatban kidolgoznunk. Tudjuk, hogy a bizottság a negyedik vasúti csomagot előterjesztette, és a jogalkotási folyamat most a TRAN bizottságban kezdte el működését, a vasúti ügynökség ennek a jogalkotási folyamatnak a részét képezi. Az alaprendeletet kell ehhez módosítani, és az Európai Bizottság új feladatokkal ruházta fel a vasúti ügynökséget. Ugyanakkor ez a folyamat most még nem zárult le, ezért véleményem szerint a legfontosabb elvárás, amelyet a bizottsággal szemben megfogalmazhatunk, és egyébként kitűnő lenne, ha a kollégák rám figyelnének, de úgy tűnik, hogy valami másra koncentrálnak most. Ja. Und... Nos, ami a bizottságot illeti, a jogalkotási folyamat végén egy átdolgozott pénzügyi kimutatást szeretnénk, mert elképzelhető, hogy a jogalkotási folyamatban a ügynökség további feladatokat kapott, ezeket persze valahogy személyzettel is fel kell ruházni, mármint az ügynökséget, hiszen a feladatokat el kell látni, úgyhogy a bizottságnak ezt szemügyre kellene vennie, és egy átdolgozott pénzügyi kimutatás kell, hogy eljuttasson hozzánk. A másik pedig az, amit már többször elmondtunk, és megvitattunk az ügynökségek kapcsán, ez a személyzeti terv. Természetesen egyetértünk azzal, hogy az összes ügynökség amely új feladatokat kap. Ezt az éves plusz egy százalékat, vagy a 2013-tól 17-ig ezt a plusz egy százalékot kell, hogy valóra váltsa, de nem szabad, hogy ezt még egy százalékkal megtetőzzük. A redeployment pool, ezt elutasítjuk, és nem gondoljuk azt, hogy jó lenne csökkenteni az ügynökségek személyzetét ezzel, az egy, ezzel a további egy százalékkal. De, amit szintén érdemes megjegyezni, nem fogjuk engedni, hogy ez az egy százalékos csökkentés, amibe mindannyian belementünk, azt a személyzetet érintse, amelyet az ügynökségek bevételéből, díjakból finanszíroznak. Tudjuk, hogy itt ugye szolgáltatás nyújtásról van szó. Azt kell mondjam, hogy ezen vállalkozások, ezen vállalatok rendkívül aggódnak azért, mert a bizottság most úgy tűnik arra törekszik, hogy megkurtítsa ezt a személyzeti keretet, a létszámtervet, itt nem feltétlenül a vasúti ügynökségről van szó, de a kollégáknak elmondtam már, hogy beszéltem az EADS kollégáival, és leszögeztük azt, hogy mindaz, amit például a A légi közlekedésben például a repülőgép előállításban szeretnénk fellendíteni, ez veszélybe kerül. Az EASA, ugye a tanúsító ügynökség, ha nem lesz képes arra, hogy gyorsan teljesítse azt, amit az ágazat elvár tőle. Hogyha ez kudarcba fullad, akkor az iparágat nem tudjuk fellendíteni. Azért, mert így kicsinyeskedünk bizonyos ügynökségek létszámtervével kapcsolatban. A vasúti ügynökségnél a helyzet hasonló, ott is folyik tanúsítás, és a biztonságért is illetékesek. Ha most megvonjuk a ügynökségtől azt a lehetőséget, hogy most ezt a feladatot gyorsan és kompetens módon lássák el, akkor alássuk a munkájukat. Márpedig nem arról van ugye szó, hogy ezt akarnánk, és egy módosító indítványban ezt ki is fejtem. Szerintem az igazgató tanácsra szükség van, és a közös munkacsoportban, valamint a közös megközelítésben ezt ki is fejtettük, leszögeztük ott azt, hogy nem feltétlenül kell az összes tagállamnak képviseltetnie magát az igazgató tanácsban, a vasútügynökségnél ez ugyan így van, és lehet, hogy ennek van is értelme, de két bizottsági tisztviselő helyett most négyet oda küldeni, azt teljességgel feleslegesnek tartom. Éppen ezért úgy gondolom, hogy két tisztviselő elég a, az igazgató tanácsban, és mindig, amikor ugye a hatékonyság növeléséről, illetve bizonyos költségvetési források csökkentéséről elmondunk az ügynökségek vonatkozásában, ez fontos. Minden egyes ügynökségnek ugye a szállítási költségeket, az igazgató tanács elszállásolását és egyéb az ülésekkel kapcsolatos költségeket állniuk kell. És ez nagy összeget jelent. Úgyhogy azt hiszem, hogy két személy tökéletesen kielégítő ez az én véleményem a vasúti ügynökséggel kapcsolatban. És hogyha most áttérünk a berekhez, a hírközlési szabályozók testületéhez, nos, itt a helyzet némileg súlyosabb. A véleményünk egy saját kezdeményezésű jelentéshez készült, hogy miért, azért, mert nincs jogalkotási hatáskörünk, itt a berek értékeléséről van szó. Ez egy értékelő jelentés. Be kell lássuk, hogy annak idején mivel láttuk el ezt a hivatalt, ezt a testületet, semmivel, azért, mert mindenki fogalkörömmel ellenezte ezt, mindenki hevesen ellenezte ezt, nem akart senki sem a szabályozó testületéről egy európai szabályozó testületre hatásköröket átruházni. átruházni. Ezt azt jelenti, hogy a berek pusztán egyfajta közigazgatási testület, a nemzeti szabályozó testületek felett áll, ők szabályozzák az elektronikus hírközlést. Ez pedig azt jelenti, hogy ez az ügynökség egy rendkívül kicsi ügynökség, pusztán 15-16-an dolgoznak ott, és körülbelül 3,5 milliós költségvetése van, de természetesen Fontos, hogy teljesítse az összes olyan feltételt, amelyet egy független ügynökséggel szemben támasztanak. Ez pedig nem észszerű. Azt kell mondjam, hogy szerintem észszerűbb lenne, hogyha a berek, mint ügynökség megszűnne, feloszlatnánk, és visszavezetnénk ezt az Európai Bizottsághoz, és a szabályozók testületét, a hálózatát ott irányítanák. Szerintem ez lenne a legokosabb megközelítés. De persze az alternatíva, amelyet az Európai Bizottság javasol, egy teljesen más jogalapot javasolnak, amelynek eredményeképpen egy független ügynökség, egy teljesen független ügynökség jönne létre, amely lefedni a 28-ak Európáját, az egész Európai Uniót, és nem lenne egy ilyen administratív testület, amely csak arra képes, hogy például titkári feladatokat lát el. Egyébként én úgy gondolom, hogy és e tekintetben az illetékes bizottság véleménye hasonló, a bereket szerintem vissza kell irányítani az Európai Bizottsághoz. Merci. Köszönöm előadó asszony. Dominik Riké, adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr! Ez szívemhez közel álló téma. Először is Jutta Haugnak köszönöm a jelentését. Egész egyszerűen két dologra hívnám fel a figyelmét, amely kimaradt eddig. Az első olvasat, utána a második valószínűleg a következő parlamenti ciklusra marad majd majd. Alapvető fontosságú elem az Európai Vasúti Ügynökség átalakítása. Nos, remélhetőleg meg tudunk majd állapodni erről. Il y a actuellement à 143 personnes, c'est une agence de normalisation. Az ügynökség eh, hatáskörét érinti ez. Elsősorban több mint 140 ember dolgozik ennél az ügynökségnél, pedig csak tolmányokat végeznek. A terv az, hogy a a gördülőállomány engedélyezését, a biztonsági berendezések engedélyeztetése mind-mind itt folyik, majd illetve a nemzeti hatóságok koordinációja, valamint a kutatóintézetek koordinációja is, illetve jó néhány más feladatot is kaphat majd ez az ügynökség. Mindenki egyetért ez ügyben, legalábbis úgy tűnik, az Európai Bizottság ezért a következőt kéri. Alapvetően az alkalmazottak eh, átvirányítását szeretné. Azt mondja, hogy 27 új állást is kell nyitni. Ugyanakkor ez a dolgok megcsúfolása, hiszen a közlekedési biztos, akihez mégiscsak tartozik ez a dosszé, azt mondta, hogy a rendelethez csatolt költségvetési melléklet ben alapvetően az szerepel, hogy az ügynökség ezen feltételek mellett képtelen lesz ellátni a feladatát, főként vasútbiztonsági, hálózatbiztonsági kérdésekben. Figyelembe véve, hogy mit várunk el az ügynökségtől, illetve hogy a csomag részét képező melléklet hogy áll, nos, az európai vasútbiztonság eh, kockáztatjuk itt, tehát a pénzügyi melléklet tekintetében itt igazi slamasztikában vagyunk. Juta is elmondja ezt a jelentésében, ugyanakkor, hogyha a részleteket nézzük, akkor láthatjuk, hogy mennyire komoly a probléma. Pénzügyi és jogi probléma is ez, hogyha nem módosítjuk a pénzügyi mellékletet, akkor akkor egész egyszerűen le kell fújni a négyes vasúti csomagot, mert az ügynökség nem áll készen a feladatára. Rendben, Köszönöm Dominiknek, aki megmutatta, hogy mennyire fontos kérdésről van szó. Itt elvi kérdés, költségvetési kérdés is e, napirenden szerepel. E két dosszié ügyében a menetrendünk e, ugyanaz, a Költségvetési Bizottság számára legalábbis a e, Október 7-e a módosítók benyújtásának határideje, 17-én szavazzunk. A berekügyben 4-5, november 4-ön 5-én szavazzunk, a vasúti ügynökség ügyében pedig, a vasúti csomagról pedig 26-án, november 26-án. Jó rendben, mindenki tudja, hogy mi a menetrend. Köszönöm, tízes napirendi pont következik. Plenkovics jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele eh, Spanyolország. Parancsoljon, Plenkovics úr. Köszönöm. Mivel ma nincs horvát tolmácsolás, ezért angol vezetem a jelentésemet. One of the... Egyike az a jelentéseknek ez, amely az európai globalizáció és kigazdítás alapot hivatott mozgósítani. 600 630 redundanciát jelenti, amely a 140 vállalatot érint, amely a Valenciai közösség NAC 2-es régióiban működik, és amelyek a globalizáció által sújtott vállalatokat, vállalatok körét jelentik, a építőipari alapanyagok, építőipari fém anyagok gyártói, ezek alul is elbocsátások történtek, és ez nagyon súlyos helyzetet okozott, társadalmi, szociális helyzetet ebben a konkrét spanyol régióban. A vonatkozó források nélkül a hatások költségének fele a versenyképesség, a spanyol régió versenyképessége megszenvedni súlyosan ezt, az európai közösség nagyon gyorsan lépett, a spanyol hatóságok kérelmére reagálva, amelyek azok áprilisban terjesztettek be, és ennek nyomán a bizottság azt javasolta, hogy az Európai Parlament hozzon döntést, és a tanács hozzon döntést. Néhány nappal ezelőtt, szeptember 16-én javasolta ezt, és most az Európai Parlament sere vál, vár az anyag. A döntés tartalmi elemét illetően ez egy klasszikus tétel, az elmúlt években gyakran találkoztak. Mióta létrejött az alap, találkoztak a bizottság tagjai ilyen döntésekkel, illetve azokra való anyagokkal. Ez segíteni az illető személyek reintegrációját, a munkavilágába való visszavezetését, és nagyban segíteni a e spanyol, a valenciai spanyol mm, közösséget, a régió helyzetét. Köszönöm szépen, elnök úr, meghallgattak, és köszönöm a szolgálatok segítségét a jelentés megírásában. Köszönjük az előadónak. Kérdés hozzá fűzni való nincsen. A módosító benyújtásának határideje Plenkovics jelentésre vonatkozóan október 1 déli 12 óra a szavazásra 17-én, október 17-én kerül majd sor nálunk és az Employment Szakbizottságban, a Foglalkoztatásügyi Szakbizottságban egyaránt. Jó, költségvetési problémákra ugrunk tovább. Anjensen, készen állsz arra, hogy összefoglald? A kentrogülését követően a 2014-es költségvetés tervezett kérdését? Most, hogy itt van mindenki? Köszönöm, elnök úr. Több mint ezer módosítót terjesztettek be a bizottságok, frakciók és egyéni képviselők, folyik az egyeztetés a frakciók között, és most közeledünk a megállapodáshoz a kifizetésekre vonatkozóan. Azt hiszem, hogy az általános megközelítés az lesz, hogy a többség azt akarja majd, hogy ne lépjünk a felső határértéken túl. A tanácssal és a bizottsággal egyeztettünk a kifizetések helyzetéről. Még mindig fennáll egy kérdés, de persze nem tudjuk a rendelkezés álló eszközeikkel a kifizetéseket lebonyolítanunk. Bízunk a bizottság szavában. A bizottság jelezte, hogy ez egyfajta lavina, amit magunk előtt gurigatunk, de ami ugye volt egy pótköltségvetés a bizottság részéről, és ez tartalmazza a megállapodást, amelyet a több éves pénzügyi keret értelmében értünk el, de több pénzre van szükség a kutatás, az oktatás és az innováció számára 2014-ben. Több forrásra van szükség az eredetileg tervezetnél, és az energiaprogramok és az ITRE esetében ugye backloadingra lesz szükség. A frakciók meg kell, hogy állapodjanak az egy a kérdésében, ugye itt a növekedési szakpolitikákról van szó, és a bizottság anyagából az is kiderül, hogy gyakorlatilag nagyobb marzs van ezen a területen, és kevesebb a strukturális alapoknál, úgyhogy a rugalmassági eszközhöz kell folyamodnunk, hogy előtt teremtsük Ciprus számára az összegeket, a forrásokat, illetve a rászoruló személyek támogatására is elő kell teremtenünk a forrásokat. Aztán ott vannak a mezőgazdasági politikák, az agrárpolitikák, a bel- és igazságügyi politikák, a kulturális politikák, politikák, azt hiszem ezeken a területeken is lehetséges a megállapodás, illetve a négyes szakasz. Ez általában egy olyan terület szokott lenni, amelyen nagyon szoros a keret, és ahogyan az lenni szokott, Láthatjuk, hogy kevés a forrás Palesztina számára. A frakciók több mindent szeretnének, több kérést fogalmaztak meg, de úgy gondolom, hogy a rugalmas, rugalmassági eszközt a külpolitika terén is be kell vetnünk annak érdekében, hogy mindenki kérésének eleget tegyünk. A költségvetés korlátozott az adminisztráció számára is, de ez függ majd még attól is, hogy a bíróság előtt levő ügyek esetében milyen döntés születik. Úgy tűnik, hogy a tanács vesztésre áll. Például abban az esetben, hogy szabályoznia kell -e a 2011-es, 12-es béreket az úgynevezett módszer alapján, ami azt jelenti, hogy ehhez is pénzt kell előteremteni, ez pedig több intézmény számára problémát jelent majd. Úgyhogy ez is még függőben van. És a főképviselőket a külpolitika teréről talán az administratív részhez kellene átcsoportosítani, ez is bizonyos nyomást helyez persze a kiadásokra. És végezetül van még egy másik terület, ami gyakran aggaszt, ez pedig a kísérleti projektek és az előkészítő fellépések. Itt vannak elkülönített költségvetési sorok, de hiányzik a jogalap, nincs jogalap, és mindez, is, mindez attól függ majd, hogy lesz-e ehhez kellő jogalap. Egy csomagot állítunk össze, amely számos elképzelést csoportosítana a különböző szakbizottságok és frakciók részéről, figyelembe véve ugye azon plafonokat, amelyek korlátokat szabnak, de úgy gondolom elképzelhető, hogy megoldást találjunk, egy olyan megoldást, amely a lehető leginkább figyelembe veszi az elvárásokat. De figyelembe kell vegyük az, amit a bizottság mondott, amikor ugye már egy projektet lefed egy adott program, ezáltal megtaláljuk a módját annak, hogy hogyan elégítsük ki a, az igényeket. Tehát készülünk a szavazásra, amelyre jövő héten kerül sor, és megláthatjuk majd, hogy a parlament a játékszabályokat tiszteletben tartja, azokat, amelyeket a következő programozási időszakra nézve jóvá hagytunk, noha még az MFF-ről nem szavaztunk, de mi már akkor is tartjuk magunkat az új játék szabályokhoz, és azt hiszem, hogy nagyon szerények voltunk, amikor a kéréseiket megfogalmaztuk. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek és a kollégáknak a kitűnő munkát. Azt hiszem, hogy nagyon közel állunk a közös megoldáshoz, ami azt jelenti majd, hogy szavazhatunk, és remélhetőleg a szavazás nem lesz túl bonyolult. Anne, donc, comme l'a indiqué Anne, En ce qui concerne le budget de la Commission. Köszönöm, ami az Európai Bizottság költségvetését illetve koordinátorok most tárgyanak a kompromisszumokra, ami a több intézmények költségvetését illeti. Monika jól halad, egyhangúság van az ő ásfogja mögött, George Lyonnel. Az Európai Parlament költségvetését két mondatban összetudnád foglalni? Gyorsan mondom, eh, arra törekedtünk, hogy megállapodjunk közösen az elnökség bíróval abban, hogy a 3,3 millióval csökkentjük a személyzeti sort, és a transferek tekintetében évvégéig elintézzük, amit el kell, így a költségek a számítógépek területén és a a, az IT módosítások tekintetében 2,5 milliós megtakarítást hozhatnak majd, annál többet is, és volt egy fájdalmas lépés, sünk is, amit meg kell tegyünk. Az a felfogásunk tudnék, hogy jövő évben a delegációk száma 1,3 millióval csökkenthető, és összesében a 7 milliós célt elérjük. Az Európai Parlament ezzel 1,9 százalékos növekménnyel számol, szemben más intézményekkel. Mi egy olyan körültekintés intézkedéseket tettünk, ahol is a kockázat egy részét a személyzeti lehetséges felmerülő költ személyzeti költségeket tekintetben, amelyek előállhatnak az Európai Bíróság bizonyos döntésének fényében, beterveztük részben a költségvetésbe, mert fennállt a kockázata annak, hogy decemberben források nélkül maradunk, hogyha például az első bírósági ítélet mire megérkezik személyzeti ügyekben. Abban is megalapodtunk egymással, hogy nem volna felelős döntés, amilyen zen éppen beszélt erről, hogyha minden körültekintés intézkedést kivennénk a csomagból, hiszen hogyha az általános bírósági ítélet megszületik, és ez a személyzeti költségeket megnöveli, ez, ehhez egy pótlagos mars kell nincsenek ilyen tartalékmarzsok, tehát ha részben legalább betervezük a költségvetésben ennek nagyságrendjét, akkor az nem lehetővé a végrehajtás. Tehát a tekintő tervezésre van tehát szükség. Az Európai Bizottság javaslata felvetett még egy kérdést. Az abatement rates-eket csökkentette általánosságban a tanács, az Európai Bizottság javaslatában ez ismét felmerült. A külügyi szolgálatnál különös problémát jelent ez, mert ott pótlagos biztonsági költségeket terveznek. Szerettük volna elindítani a vitát az afeta közösen, hogy megoldást találjunk. Lehet, hogy későbbiekre kell ezt halasztanunk. Az egyes részletekben most nem akarok bocsátkozni, nagyon sok vitatkozni való van a tanácssal, tehát az Európai Bizottság költségvetésben is a mars tartalékok hiánya a legnagyobb probléma, hogyha 2014-ben megszületnek ezek a bírósági döntések, akkor lehet, hogy nem lesz elégséges tartalék ahhoz, hogy a költségvetés végrehajtható legyen, nem lesznek benne tartalékok. Érdekes viták várhatók, tehát ez ügyben. Ehhez kétségem sem fér. Rendben. Nincs senkinek hozzáfűzni valója, akkor szeretném kiegészíteni. Nem, nem. Heider kért még szót. Köszönöm, elnök úr. Igen, azért kértem szót, mert szerettem volna egy kisebb megjegyzést hozzátenni a korábbi ülésünkhöz. Nos, volna valami, ami aggaszt, mert azt hiszem, hogy senki sem fogalmaz egyértelműen, és aggaszt, mert a jövő héten a Költségvetési Bizottságnak állást kell foglalnia, nem csak a kötelezettségvállalásokról, hiszen itt gyakorlatilag közelítünk a megállapodáshoz, hanem a kifizetésekről. A szocialista frakció nem tudom, hogy mit fog szavazni, nem tudom, hogy mit szavazzak, mert nem tudom, hogy mi a jelenlegi helyzet tartottunk egy ülést a biztossal, bizonyos kérdések most már egyértelműbbek, mások azonban nem. És a tanács részéről sem igazán látjuk át a helyzetet, mert ugye azt mondják, hogy kifizetik a számlákat, de hát nem tudom, hogy itt most pókerezünk, vagy, vagy valami mást játszunk, ahol más stratégiát kell alkalmazni, de hát azt hiszem, hogy egy kicsit komolyabban kellene ezt megközelítenünk. Mit fogunk a jövő héten szavazni a kifizetésekről, hiszen kérdés, hogy amit az idén nem fizetünk ki, azt a jövő évi forrásokból lehet-e fedezni, nem egyértelmű a válasz, de úgy tűnik, hogy azért nincs egyértelmű válasz, mert nem akarunknak egyértelmű választ adni. Most akkor mit tegyünk? Több kifizetést kérünk, több pénzt kérünk, vagy a bizottsági számokkal járunk el, vagy a tanács számaival a tanácsadataival. Kérdezem én akkor, hogy milyen álláspontra kell helyezkednünk. Hogyan végezzük így a munkánkat? Bien, merci Eide. Köszönöm. Ahogy a kollégire mondta, nagyon szorít minket a határidő. A koordinátorok ülése közülésére hétfőn kerül sor 5 és 6 között, még nem tudjuk, hogy még teremben. A Költségvetési Bizottságban pedig szerdán csütörtökön fogunk tárgyalni a módosítókról és szavazni. Két napig fog ezt tartani. Az előadó, árnyék előadó koordinátorok meg kell, hogy állapodjanak a stratégiáról, stratégiai döntéseket meg kell hozzá, hogy az imént elhangzott, illetve a többi elemről, amelyek a megállapodás részét képezik, annak érdekében, hogy a szavazást elő készíthesse a titkárság, még ha blogban szavazunk, akkor is több tucatnyi szavazásról van szó. Mindenkinek az lenne a legjobb, hogyha minél, jobban előkészíthetnénk ezt a szavazást. Azt hiszem ezzel mindenki egyetért. Nos, az elmondottakat kiegészítve, gyorsan az 5-ös, 6-os és 7-es napi rendi pontról elmondanám. Giovanni-nak el kellett mennie, de viszonylag gyorsan összefoglalhatjuk. A probléma a 2013-as többi módosító költségvetéssel kapcsolatban. Az elv, az elv, amely az MMF-hez, a többéves pénzügyi kerethez is kapcsolódik, ez pedig a litván pénzügyminiszter, aki a soros elnökséget betölti, jelentette, hogy a jogi kötelezettségeinek a tanácsereget tesz majd. A múlt héten Vilniusban a litván elnökség, a Költségvetési Bizottság eh, küldöttségét fogadva egyértelműen kinyilvánította pozitív módon, hogy úgy vélték, hogy ezt a problémát a parlament szájéze szerint meg tudják oldani. Ez lehetőleg magasabb szintű kötelezettségvállalás. Ugyanakkor ehhez hozzá kell még tennünk azt is, hogy legalább három másik költségvetés módosítás, kiigazításról van szó, melynek igen más a, a következménye. Itt van például a hatos, ami a bevételek forrásokat illeti. Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság megállapítja, hogy a hagyományos saját források, itt a, a vámbevételekre gondolunk elsősorban, 2013-ban az előrejelzések vagy előzetes számításoktól eltérő bevételekhez jut. Ez automatikusan mm, kötelezővé teszi a GNI eh, fel, forrás felülvizsgálatát. Hiszen más bevételi forrásból származó <clears throat> hiányt valahogy pótolni kell, korrigálni kell az eredeti költségvetési számokhoz eh, képest. Hiszen eh, a költségvetésnek egyensúlyban kell lennie. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy 2,7 milliárddal nő majd a GNI alapú befizetés 2013-ban. Mi ennek a politikai következménye? A DAB, 8-ashoz képest 3 milliárd, 3,8 milliárdot kell finanszírozni, és aztán itt van még ez a 2,7 milliárd hogy kevesebb a bevétel, a vám bevétel. A érthető módon a tanács nem túl lelkes ez ügyben. Aztán itt van a hetes számú költségvetés módosítás tervezet. Legutóbb már beszéltünk erről. Ez egy olyan pótköltségvetés, vagy költségvetési módosítás, amelynek a célja az, hogy három ország, három tagállam igényének kíván eléget tenni a Van Rompuy eh, elnök úr által tett ígéretről van szó. Február 8-án tette ezt az ígéretét eh, Van Rompuy úr, amikor a többes pénzügykeretről megállapodtak sajnálatos módon nem tudja tartani ezt az ígéretét. A költségvetési sor, amelynek a, a British Rebate, a brit visszatérítés miatt tovább bonyolódik a helyzet, ezért van szükség erre a költségvetés módosításra, hogy ezt valahogy rendezzük. Az előadó érzése az, hogy ez a többes pénzügyi kerethez szervesen kapcsolódik, ezért ugyanakkor kell róla szavaznunk, mint az MFF-ről. Hogyha az MFF-et nem szavazzuk meg, a többes pénzügyi keretet, hogyha az MFF-re nem tudunk szavazni, akkor várjunk erre, ezzel is. Aztán van még egy, legalább egy kilencedik költségvetés módosítás, a szolidaritási alap mobilizált reakciójával kapcsolatban a német illetve részben Oszt a Németországban, illetve részben Ausztriában tapasztalt áradások miatt van erre szó. Itt 400 millió euróról van szó. A plafonon felüli összeg. Ugyanakkor a tanácsal a tárgyalások majd egyszerűsödnek majd. A DAB 8-as és DAB 6-os milliárdos hitelejéhez képest ez a 400 millió ez megoldható problémának tűnik. <clears throat> Tehát lesz hétfőn koordinátori ülés, két napot hagyunk az összes módosító szavazására. Lehet, hogy másfél nap alatt is végzünk, és aztán egyelőre az marad a célunk, hogy a október eh, második Strasbourgban eh, a 23-ai napon kívánunk eh, szavazni az MFF rendeletről és az intézmény közi megállapodásról, tehát <clears throat> ez egy jogi jellegű szavazása a többes pénzügyi keretről. A 2014-es költségvetésről, illetve az ehhez a dossziéhoz kapcsolódó költségvetés módosításokról majd a plenárison, ugyanekkor szavazunk ezen a héten, illetve arról a jogi rendeletről, amely azért fontos, hogy az MFF-et finanszírozó politikai tartalom is rendezve legyen. A július elejé politikai állásfoglalásunkban egyértelműen kinyilvánítottuk, hogy csak akkor fogunk szavazni a többes pénzügyi keretről, hogyha két feltétel teljesül. Először a DAB 8-as 3,9 milliárdja megoldódik, illetve hogyha komoly nehézségek nem mutatkoznak a jogalkotási rendelettel kapcsolatos tárgyalások során. Hiszen ennek nyilván igen jelentős költségvetési vonzatai lennének az agrár, illetve a politika területén. Az agrárpolitikára vonatkozóan tegnap, illetve ma reggel hallottuk, hogy lezárult a trialógus, és a politikai megállapodás megszületett. Így már nincs akadálya annak, hogy az agrárium ügyét rendezzük. A kohéziós politika területén azonban még vannak jelentős politikai véleménykülönbségek, amelyek nem oldódtak meg. A makrogazdasági kondicionalitás híres hírhet problémája, illetve a teljesítménytartalék. Két olyan kérdés, amely továbbra is a tárgyalások alapját képezi. A személyes megérzésem ezzel kapcsolatban az, hogy e, remélhetőleg e, kompromisszumra jutnak majd ez ügyben. E, előbb-utóbb szokásos dolog, hogy távol állnak egymástól a harcáros pontok a trialógusban. Majd meglátjuk, hogy pontosan mikor jön el ez a pont az elkövetkezendő napokban valószínűleg a jövő héten majd közelednek az álláspontok, és eljön az a pont, amikor az parlament elnökének eh, újra össze kell esetleg hívni a kontaktcsoportot, annak érdekében, hogy a szerződés 380-as cikke eh, alapján az intézmények elnökeit eh, összehívhatja, illetve az elnökök értekezletével is megerősítse. Ez megint csak a második októberi plenáris várható, hogy erről szavazzunk. Ez lett volna a rövid összefoglalom, nem tudom, hogy van-e valakinek kérdés ezzel kapcsolatban. Jó, rendben, még egy napi rendi pontunk maradt az, az épületpolitikával kapcsolatos. Ez Monika, térde szó. De. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, hát első alkalommal állok most egy komoly problémával szemben, kollégámmal együtt. Köszönöm, hogy támogattál. Első alkalommal történt most az, hogy egy ügynökség szándékosan megkerülte a Költségvetési Bizottságot, illetve a költségvetési rendeletet, és részben óriási összegekért épületeket bérelt. Noha több mint egy éve közismert volt különböző e-mailekből, és köszönöm Jutta Haugnak ezt, hogy gyakorlatilag most végre a tények tisztán előttünk vannak. Olyan sok kérdésünk van, hogy azt mondhatjuk, hogy egy véleményt kell erről készítenünk, és azt kell mondjam, szeretnék néhány dolgot idézni, amitől égnek állt a hajam. Hát először is azzal azt kezdték az egészet, hogy ki bérbadják az épület, az épület különböző emeleteit, és felosztották az emeleteket. Így vannak az ügynökségnek olyan bevételei, amelyek nem képezik részét az EU költségvetésének, és hogyha ezt most valaki nem értette, akkor azt kell mondjam, hogy ezt ember legyen a talpán, aki megérti hogyha bármilyen ügynöks, ügynökségnek ez eszébe jut, akkor azt hiszem, hogy abba hagyhatjuk itt a munkánkat, mint Költségvetési Bizottság, akkor felhagyhatunk bármilyen ellenőrzési szándékunkkal, vagy ha például a jövőben jóvá hagyjuk azt, hogy egy adott emeleten, amelynek mondjuk van három része, egy részt bérelnek, ha másik két részt, ha bérbe adják, akkor mindegyikért külön fizetnek 110 ezeret egy tanácsadónak, csak azért, mert az emelet másik két részét is bérbe adják, hát ez számos kérdést felvet, azt hiszem. Február 1-én öm, olvastam erről először, ugye nem nincsenek most itt meg az adataim, a másikat február közepén, aztán a harmadikat márciusban, és a negyedikre meg valamikor augusztusban került sor, még a pontos időpontot sem közölték velünk, holott augusztusban küldtük ki az értesítést. A számok sehogy sem felelnek meg a valóságnak, és az adatok, amelyeket eljuttattak hozzánk, például az egyes oldalon, és aztán úgy tűnik, hogy a negyedik oldalon van még néhány négyzetméter, amit szintén kiadtak, és a tagállamok szakértői dolgoznak ott, úgyhogy akkor nem számították oda ezeket a, ezeket a részeket. Ez olyan, mintha kivennék a kivennék a négyzetmétereket az elszámolásból. Azt kell kérjem, hogy tisztázzák azt, hogy hogyan néz ki egy értesítés, egy tájékoztatás. Tudom, hogy az illetékes tisztviselők erre már kísérletet tettek. Nagyon komoly kérdéseink vannak. Itt a költségvetési rendelet megkerüléséről van szó, amelyet az EBA elkövetett Azt hiszem, hogy ez elég egyértelmű. Mindig elutasítottam azt, hogy tájékoztatásra szükség van-e. Kollégám felindulásából küldött a múltkor egy, egy e-mailt, és ugyanezt a kérdést tette fel, aztán decemberben ismét küldtünk egy e-mailt, és jeleztük, hogy végre akarjuk azt, hogy bizony kézbesítsék ezt az értesítést, erre sem, akkor sem került sor és akkor úgy tűnik, hogy végül februárban mindenféle értesítés nélkül bérbeadták az épület részeit. Ha az átlagot vesszük, akkor azt hiszem, hogy ez a legdrágább épület, amelyet való, valaha kiadtunk. Azt hiszem, hogy ez minden összeget ha összeszámoljuk a négyzetmétereket. Ezek körülbelül 809 euró között van egy négyzetméter, itt körülbelül 250 euró egy négyzetméter, ha megnézzük. Franciaországban rendkívül olcsó volt ez, és például a gyógyszerértékelési ügynökség, amelyet mi kritizáltunk, az azt hiszem, hogy nagyon előnyös volt ennek ellenére. Én ezt most nagyon hevesen bírálom. Azt hiszem, hogy nagyon sok kérdésre kell majd választ adnunk és igazából botrány szerintem, hogy ilyesmire sor kerülhet. Nagyon jónak tartom azt, hogy most ellenőrizzük ezt a helyzetet, és szeretném a kollégámnak megköszönni, hogy hogy számos kérdést megfogalmazott, mert Azt hiszem, hogy a számok sehogy sem stimmelnek. Ez az egész alig ha nevezhető viccesnek, mert ez egy nagyon-nagyon bonyolult téma lesz. Köszönöm. Ez az Európai Bankfelügyeleti Hatóság. Lehet, hogy bankárok működnek itt a háttérben, és azt csinálják, amit mindig csinálnak, az orruknál vezetik az embereket félre.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 azt hiszem, hogy nagyon sok adatot ismertetett velünk a jelenlegi helyzettel kapcsolatban. Ami számomra leginkább aggasztó, az az, hogy mindig utólag kapunk értesítést, így már nem tudunk semmit sem tenni. Tehát ez a visszamenőleges hatály, ez a jelleg, hát azt hiszem, hogy hiába való így az egész, és nem hiszem, hogy így bármit is elérhet a Költségvetési Bizottság. Engem azonban a jövő aggaszt, mert mindig azt tapasztaljuk, hogy így vagy úgy alakulnak a dolgok. Szeretném azonban tudni, hogy nem hozhatnánk-e meg egy hosszú távú döntést. Például, hogy más épületek bérbeadásáról döntsünk. Szeretném például tudni, hogy melyek a kilátásaink, hiszen 2000 15 után már bizonyos ingatlanok problémát vetnek majd fel, és a jelenleg hatályos szerződéseink itt szüksége lesz majd arra, hogy büntetést fizessünk, hiszen a Költségvetési Bizottság semmilyen információt nem kapott erről. És aggaszt az, hogy bizonyos bérbeadásoknál, bizonyos szerződéseknél van egy apró betűs rész, amely adott esetben komoly büntetés megfizetésére kötelez majd bennünket. Úgyhogy jó lenne, ha tiszta vizet öntenénk a pohárba, nehogy negatív következményekkel szembesüljünk, és 2015 után jó lenne, hogyha az ügynökségeknél is egyértelműbb lenne a helyzet. Ami pedig a felügyeletet, a bankok felügyeletét illeti, jó lenne, hogyha több információt kapnánk mindenről. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Also... Köszönöm szépen. Őszinte kell legyek. Az ember hát döbbenten látja ezt, ezt az egész helyzetet. Londonban, ahol tényleg drága az ingatlan, ott történik mindez. No, úgy járunk el, ahogy javasoltad, először is tehát állásfoglalunk, és ezt beterjesztjük, és aztán a költségvetési eljárás bizonyal következményekkel bír, és ezeket világosá is kell tennünk, hogy érezzék azok, akiknek éreznie kell a nyomást. Szerintem e, tudom, hogy gondolom hogy ez Azt gondolják, hogy á, majd lesz egy rendőrstevű, jó valamit, aztán spondját rá. De hát Szerintem ő nekik fogalmuk sincs arról, hogy minden egyes jelentéstevő mögött az Európai Parlament teljes súlyjal áll, vagy legalábbis a Költségvetés Bizottság. Szinte érteletlen, hogy ezt nem látják át. Na de hát, ó, rendben. Akkor éppen, hogy jól jártam el, éppen írásban kaptam, hogy itt vannak az EBA képviselői magyarázzák el a bizonyítványukat, mondják el, mi ez a marhaság, magyarázzák el, mi a helyzet. Senki se, senki se. Fiatalember, vegye a bátorságot. Hajrá! Bemutatkozna először? Dear Mrs. Chair, uh, my name is Adam. Köszönöm. Farkas Ádám vagyok, az EBA igazgató, vezérigazgatója vagyok. Köszönöm, hogy egyrészt meghívtak bennünket és lehetővé teszik, hogy röviden válaszoljak, illetve bemutassam azokat a tényeket, amelyek az árnyék előadók és Holmajer asszony megfogalmazásában felmerültek. Először is azt szeretném elmondani, hogy, hogy helyezzem, kontextusba helyezzem a, a, a tényeket, mint jól tudják, a Szerbia január 2014. január 1-én állt fel, a, a ügynökség létrehozására és finanszírozásra vonatkozó döntés viszonylag későn került jóváhagyásra. És a döntésben az állt, hogy az ügynökség megörökli mindazokat a szerződéseket, amelyet a, a Level 3 Committee, a londoni székhelyű bizottság hátrahagyott. Az ügynökség igazgatási döntése is későn születtek meg, illetve a felső döntéshozó testület is csak 2011-ben állt fel. Tehát amire, amire a működő ügynökséget kellett átvegye. Én április közepén, 2011 április közepén vettem át a posztomat például. Az ügynökség, amikor elkezdtem működését, mint mondtam, megörökölt, megörökölt bérleti szerződéseket, hivatali helyiségek bérleményét Londonban, abban az épületben, ahol ma is működünk a létező szerződések, amelyeket én személy szerint is mi megörököltünk, én, én egy, egy magas épület egy emeletét, valamint egy másik emelet egy harmadát, annak bérle, bérletét örököltük meg, mert majd azt is említette ezt a furcsa helyzetet. Ezek a bérleti szerződések, mindegyikük 2014 végéig szólnak, addig érvényesek. És ezek a szerződések aláírásra kerültek, mint mondottam, és 2014-ig érvényben maradnak, akkor nincs büntetés, ha 2014 végén nem hosszabbítjuk meg, tehát magyarán felbontjuk, de megszüntetjük a szerződést, és nem bérleljük tovább az ingatlant. Ekkor tehát nincs büntetés. Van egy felszámolási záradék a szerződésben, amelyet múlt nyáron alkalmazhattunk volna, az ügynökség elindulásakor azt döntöttük, hogy a pénzügyi szabályozásnak megfelelően azonnal egy, kiírtunk egy pályázatot, hogy közbeszerzési tanácsadót vegyünk fel, annak érdekében, hogy ő oldja meg az ügynökség ingatlan helyzetét, problémáját, hiszen a az alapítási tervben az ügynökség munkatársi alományának jelentős bővítése is szerepel. Amikor én elfogadtam posztomat, 30 alatt volt az alkalmazottak száma, most több mint 100 embert alkalmazunk, és konzulensek, trénik és, és nemzeti szakértők is dolgoznak az ügynökség mellett, illetve kereték között. 250 találkozott tartottunk nemzeti szakértőkkel. 5000 ember látunk vendégül egy évben a, a létesítményünkben, tehát az irodáinkban. Tehát abban a helyzetben olyan helyzet állt fel, állt fel hogy egy örökölt bérleti szerződéssel indul az ügynökség, egy drága városban még hozzá, és ebből a helyzetből kell ki lábolnunk valahogy. Felvettünk egy ingatlan szakértőt, megvizsgáltuk a piacot, Megvizsgáltuk, milyen potenciális megoldás találhatnánk arra, hogy kivonuljunk, kiköltözzünk ebből az épületből, és nagyon őszintén meg kell mondjam önöknek, hogy az történt, hogy mire a, kiválasztási folyamat véget ért, és egy konkrét ajánlat, választás született volna, és Holmeyer asszonyt megkerestük volna ezzel, kifutottunk az időből, nem tudtuk a breakout close-t, tehát a szerződés bontási záradék módosítókkal élni, mert lejárt annak a határideje addigra. Csúszásban voltunk, kifutottunk ebből a szerződés bontási lehetőségből. Azért történt ez, mert egyre jobb feltételeket igyekeztünk megtárgyalni a kiköltözésre vonatkozóan. Tehát amikor ez megtörtént, magyarán kifutottunk az időből, nem sikerült dűlőre jutni a tárgyalásokban. Ez egy, egy, egy tíz éves béleti szerződés jelentett volna egy másik épületben. Ekkor egy rövid távú döntés mellett törtünk láncsát, figyelembe a parlament agájait is, és hangsúlyoznom kell, hogy teljes mértékben tiszteletben tartjuk az itt kifejtett véleményeket, meg persze a pénzügyi szabályozás pontjait. No, úgy döntöttünk, hogy egy rövid távú és egy hosszú távú megoldásra bontjuk a problematikát. A rövidtávú elem, amellett döntöttünk, az volt, és ezért kellett egy kisebb szerződést még aláírnunk, hogy az ügynökség hivatali helyiségeit kibővítjük a személyzeti állomány növekedésének megfelelően, de csak olyan szerződésekkel, amelyek 2014 végén lejárnak. Azért tettük ezt, hogy ne zavarja a hosszú távú megoldásra vonatkozó pályázati körülményeket ez a szerződés. Tehát más emeleteket is elfoglaltunk ugyanebben az épületben. Egy, valaki, egy másik cég által kiürített emeletet vettünk át, az ott hagyott bútorokat vettük át, aztán vettünk bútorokat, mm, használt bútorokat, meg is be vagyunk zsúfolva ebbe az épületbe, az egyfőre jutó nézetméter terület jóval kisebb, mint az EU átlag, és mindezek a szerződések, amelyeket már utólag írtunk alá, mindezek lejárnak 2014 végén, mint mondottam. Akkor tehát a, megkeresjük a MART főigazgatásokat, meg a költségvetési főigazgatásokat, amelyek aztán az önök költségvetési bizottságával tárgyaltak, és tájékoztattuk őket a hosszú távú szelekciós eljárásról, amelyet elindítottunk, hogy megoldjuk hosszú távon. Ezt az ingatlan helyzet mihez is lejár a 2014-ig tartó szerződések állománya. Kaptunk tehát persze kérdéseket, tisztázó kérdéseket ma reggelig, írásban is, és ezekre persze mindannyiukra részes választ küldünk majd. Számadatokkal, tényadatokkal, átlátható módon az Európai Bizottság, illetve a, a Parlamenti Bizottság elé tárva ezeket. Remélem nem éltem vissza a türelmükkel, és még egyszer köszönöm, hogy végighallgattak. Elmondhattam érveinket. És még egyszer szeretném kifejezni, hogy bármikor készen állunk arra, hogy bármelyik ülésükön megjelenjünk, és kifejtsük, mit tettünk és mit tervezünk tenni az ingatlan bérlése ügyében. Semmiféle szándékunk nincs persze, hogy megkerüljük a szabályokat, és ellene menjünk a szabályozás szellem, betűinek vagy szellemének. Vielen Dank für Ihre... Először is köszönöm szépen ezt a pontosítást megértettem, hogy a rövid távú megoldás 2014 végéig van érvényben, addig hatályos. Tehát a rövid távú megoldás 2014 végéig van érvényben. Mi többé-kevésbé, hát 2013 utolsó negyedévében vagyunk, vannak-e már alternatív épületek, amelyeket szemügyre vettek, eh, ahova esetleg majd január 1-től költöznének? Elnézést, egy pillanat, mert Holmeyer asszonynak minden bizonyal szintén lesz kérdése. Van-e tehát olyan épület, ahová költözni akarnak? Ez ugye a szokványos eh, eljárás, tehát eh, önök nyilván nem egy két főből álló ügynökség, szereztünk már tapasztalatot azzal kapcsolatban, hogy az ügynökségek bizonyos időközönként el kell, hogy költözzenek. Tehát milyen, hogy néz ki a folyamat, és hol tartanak most? A másik kérdésem, pontosabban nem kérdés, hanem amit Holmeyer asszony mondott, az az, hogy minden egyes alkalommal, amikor bővítették az épületet, az emeletet, akkor ez a kitűnő tanácsadó ismét kapott átutalásként 110 ezer eurót. Az ilyesmi, nem, azt hiszem nem így kellene, hogy működjük, Monika. Elnézést, de azt kell mondjam, hogy esetleg itt azt a benyomást keltik, hogy összeszedegették itt ott a, a bútorokat, a bérleti szerződés 2014 végéig van érvényben, ugye ezt mondták, 3-400 ezer eurót jelent ez. Az átépítési költségek ezen másfél évre vonatkozóan 430 ezer eurót jelentenek. A másfél évre 213 ezer eurót jelentenek a bútorok, a tanácsadó pedig a másfél éves időszakra 111 eurót kap pluszban. Nos, ezen túlmenőleg 2014 végéig még úgy döntöttek, hogy amennyiben nem veszik bérbe ezt az épületet, még egy büntetés is van, ami 65 ezer font plusz áfa, és vannak még egyéb díjak is, amik, amiket ehhez kell hozzáadni. Most kérdés, hogy itt ugye miről van szó. Hát őszintén szóval azt kell mondjam, hogy volt egy breakout clause, és a főigazgatóság utólag tájékoztat önöket a költségvetési rendeletről. 2012. májusában már jártak nálam, és akkor arra kértem önöket, hogy értesítsenek. Mindaz, amit kifejtett, az nem menti fel önöket az alól, hogy februárban és januárban szerződéseket írtak alá, annak tudatában, hogy erről értesítést kell küldeniük, és én ezt írásban is jeleztem önöknek, miután öt alkalommal szóban kértem, hiába. Azt kell mondjam, hogy 2012. májusa óta tudják, hogy tájékoztatniuk kell, és nagyon jó lenne, hogyha ezt megtennék, de hát erre nem került soha sor. És sajnálatos módon ugye volt egy breakout clause, amiről tudniuk kellett volna, tudniuk kellett volna létezéséről. Azt mondták, hogy 2012. júliusáig van érvényben, de aztán jan, júniusban tájékoztattak arról, hogy sajnos ez június végéig tart, ez elkerült a figyelmüket. Hát azt kell mondjam, hogy így nem dolgozhatunk, és hogyha az Európai Bank felügyelet az, amely így jár el, és hogyha ellenőrizni kell, hogy valaki, önök ellenőrzik azt, hogy betartják-e szabályokat, viszont önök ezt nem teszik meg, azt kell mondjam, hogy ennek kell, hogy legyenek következményei, mert ez így nem járható út. Éppen ezért azt kell mondjam, hogy sok a kérdés, sok időre és fáradtságra volt szükségünk, egy pénzügyi tartalékra, ehhez kellett folyamodnunk. Azt kell mondjam, hogy azon épületek, amelyeket béreltek, messze a, plafonon fölött, a plafon fölött helyezkednek el, Úgyhogy azt kell mondjam, hogy a türelmem az Európai Bankfelügyelettel igencsak fogyóban van, és a Költségvetési Bizottságnak kell dönteni arról, hogy hogyan jár el ebben az ügyben. De... Akkor választ, akkor végül is nem kaptál a kérdésedre. Rendben, majd megkapod. Rendben, akkor így. No, úgy gondolom tehát, így járunk el, ahogy Mónika épp az imént javasolta, egy állásfoglalást készítünk, és magától értetődően véleményt alkotunk. Igen. És ennek megfelelően költségvetési eljárást ma helyezzük ezt. Mónika, viszontlátásra. Ja, dann äh, bleibt mir nichts anderes übrig als... Nem maradt más hátra, mint hogy e- egy gyönyörű zárás után, mint hogy egy ennél is szebb estét kívánjak önöknek. Köszönöm, hogy eljöttek, mindenkinek viszontlátásra.